Kedves kollégák és kolléganők, elnézést a késésért. Ma az Európai Bizottság mentesítése áll a napirendünkön, és hát szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a rendkívül kellemes ülésteremben. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, üdvözlöm körünkben Mergögin Quinn biztos asszonyt, aki a kutatásért, innovációért és tudományért felel. Üdvözöljük a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban. Az, hogy meghívtuk újra közénk, azt mutatja, hogy az ön területe nagyon fontos a költségvetés ellenőrzés szempontjából, és hát nagyon köszönjük, hogy válaszol a kérdéseinkre a mai nap során. Először is el kell fogadnunk a napi rendet, van-e valakinek fenntartása, úgy tudom nincs ezért abból indulok ki, hogy elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nyitott ülés, az interneten közvetítik az ülést, és a tolmácsolás is rendelkezésre áll a képviselők számára. Eljött meg is köszönném a tolmácsoknak a munkát. Ezerre is térnék a napirendünk hármas napirendi pontjára. Megkérném Márkusz Piper jelentéstevőt, hogy tartsa meg bevezetőjét, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. 13 perces késéssel kezdünk. Igaz, nem rajtunk múlt. Tehát azért jó lenne, hogyha egy kicsit fegyelmezettebbek legyünk. Legyünk, ö, azt hiszem a hitelességünknek nem ártana. Ha már mentesítésről van szó. Quinn biztosasszony, szeretettel üdvözlöm. Tisztelt Bálkó úr, tisztelt kollégák, a kutatás területén tapasztalható arány és az azzal kapcsolatos szakpolitikai területek 2012 esetében a számbevőszék új számítási módszerei alapján 2,1 százalék. Ez azt jelenti, hogy összességében az elhanyagolhatóság küszöbén mozog ez a számarány. Szeretném elmondani, mennyire nagyra értékeljük ezt a jó eredményt. A számvevőszék jelentésében kifejezetten megdicséri a kutatási és innovációs főigazgatóság eredményeit. Valóban kiváló eredményekről van szó, és hát nagyon könnyen olvasható is a szöveg. Nem bővelkedik szak kifejezésekben, ezért példaértékű más főigazgatóságok számára is. A kutatási terület központi irányítású területek közé tartozik, az Európai Bizottság dönt a pénzek felhasználásáról ebben az esetben. Olyan feladat ez, amelyel a bizottság sok évtizede foglalkozik. Mégis a bírálatom az, hogy a hibák évek óta ugyanazok. Ugyanis főként a kedvezményezettek részéről a nem támogatható szolgáltatások és termékek számlázása jelenti főként a hibát. Az Európai Bizottság szemináriumokat tart, írásban foglalt szabályait próbálja egyértelműbbé tenni, ezek a fő intézkedések ezen a területen. Felmerül a kérdés, hogy nem kellene-e egyik másik helyen egy kicsit határozottabban fellépnünk. Van egyfajta lajstrom a visszaesőkről, azokról tehát, akik újra és újra elkövetik ezt a hibát. Vannak-e olyan területek, vannak-e olyan kedvezményezettek, illetve olyan tagállamok, ahol újra és újra felfedezhetők ugyanazok a hibák, és nem kellene-e elgondolkodni azon, hogy adott esetben kritériumokat határozna meg az Európai Bizottság, amelyek alapján ki lehetne zárni egy kedvezményezettet a támogatható egyének köréből. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy általány összegek révén egyszerűsíti a számítási módszereit, és egyszerűsített ex ante és ex post ellenőrzéseket vezet be. Ezt üdvözöljük. A kérdés az, hogy be tudnak-e már számolni a 2012-es tapasztalatokról ezen a téren? Úgy gondolom már legfőbb ideje, hogy be tudjanak számolni erről, hiszen ez alapját képezi a mentesítési eljárásnak, és nagyon örülnénk annak, hogyha már az elkövetkezendő napokban akár megkapnánk az Európai Bizottság bármilyen formájú dokumentumát ezzel kapcsolatosan. És igaz-e az, hogy az Európai Bizottság az egyszerűsítés sel kapcsolatosan azzal számol, hogy növekedni fog a hibaarány, és ha ezzel számol, akkor mi lenne ennek az oka, ennek a növekedésnek? Még két további kérdésem van. A különböző főigazgatóságok a kutatási különböző főigazgatóságokat érinti a kutatási keretprogram. Lehet, hogy ezúttal még nehezebb, éppen ezért az irányítás, jó lenne, hogyha a biztos asszony röviden el tudná mondani, hogy a különböző főigazgatóságok közötti egyeztetést, koordinációt konkrétan hogyan képzeli el, annak érdekében, hogy ne keletkezzenek súrlódások. Az utolsó kérdésem a biztos asszonyhoz az iter vonatkozik. A kompetenciák elosztása a biztosok között hogyan fest az ITER projekt esetén? és az illetékes biztosok közül ki az, aki irányító szerepet tölt be. Ezek lettek volna a kérdéseim. Volt már olyan is, hogy sokkal több kérdést kellett intéznünk a biztos asszonyhoz, úgyhogy ez nem is volt olyan sok. Azt hiszem, érdeklődéssel várjuk a választ a biztos asszony és a számövőszék részéről is. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, aki nagyon röviden fogalmazott így megtakarítottunk némi időt, ami nagyon jó tekintette, hogy későn kezdtünk. Most pedig megadom Ladislav Bálkó úrnak a szót a számvevőszék részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, Toyrer úr. Tisztelt Költségvetés ellenőrzési szakbizottsági elnök úr, tisztelt Piper úr, tisztelt képviselők, tisztelt Gergen Quinn biztosasszony. Hölgyeim és uraim, kevesebb, mint két hónappal ezelőtt az a megtiszteltetésért, hogy bemutassam önöknek a számbevőszék 2013 per 2-es külön jelentését a hetedik eh, kutatási keretprogram végrehajtásának hatékonyságáról. Ma ismét főként erről a keretprogramról, tehát az FP7-ről fogok beszélni, de különösen kiemel majd a számbevőszéki jelentés 8-as cikkét, amely a 2012-es költségvetési évre vonatkozik, és mindenek előtt a kutatási kiadásokkal foglalkozik. A kutatási keretprogramra jut ennek az általam említett fejezetnek a 68 százaléka, a kockázatok nagy része arra vezethető vissza, hogy a kedvezményezettek gyakran nem támogatható számlák, költségekre, költségeket számláznak, és ezt a felügyelő ellenőrző mechanizmusok nem szűrik ki. A kockázatot emeli az is, hogy a támogatható költségek kalkulálásának szabályai nem túl világosak, ezért a jelentés elismeri, hogy az Európai Bizottság 2007. januárján meghozott döntései a szabályok végrehajtásának egyszerűsítéséről hozzájárultak ahhoz, hogy csökkenjenek a bürokratikus terhek a kedvezményezettek esetében, akik szintén megerősítették egyébként ugyanezt, és pozitívan reagáltak az általány összegekre vonatkozó módszertani változásokra is. Továbbra is azonban azt láthatjuk, hogy a hetes keretprogrammal kapcsolatos szabályok nagyon összetettek, és csak a Horizont 2020 program esetén várható számottevő egyszerűsödés. Két héttel ezelőtt hagyta jóvá a parlament a Horizont 2020-at, illetőleg a tanács e hét keddjén fogadta azt el. A szembevőszék a véleményében, amelyet 2012-ben fogalmazott meg a Horizon 2012-es részvételi szabályokról, ugyanezt megerősítette. Tehát, mit tapasztaltunk mindenek előtt a 2012-es kiadások kapcsán, ami a tranzakció szabályszerűségét illeti, a számbevőszék a vizsgált tranzakciók esetében azt találta, hogy a tranzakciók 49%-ában hiba lépett fel. Ahogyan Piper úr is mondta, 3,9%-os hibarányt állapítottunk meg, ez magasabb, mint 2011-ben, azonban visszavezethető arra, hogy a számvevőszék a mintát más módszertan alapján választotta ki, ahogyan azt már több alkalommal is hallhatták a képviselők. Amikor például a, a Bosztok úr, a szemvőszék képviselője, a kollégám Bosztok úr is itt járt. A nyolcas fejezetben megbecsült hiba arány esetében azt tapasztaltuk, 2,1 kos hibarányt is megállapítottunk egy bizonyos területen, ezt, is, eh, ezt a számarányt is említette a jelentéstevő. An indirect costs. Third, a bizottság lerövidítette a kutatási programokra a kifizetéseket, de 2012-ben azt láttuk, hogy a projekt koordinátorok szerint túlságosan hosszú volt a transferidőszak. Az ilyen késlekedéseknek természetesen nagyon súlyos pénzügyi kockázata lehet, különösen a KKV-kra. A számvevőszéknek van egy új ajánlása ezzel kapcsolatban. Negyedik dolog, negyedik észrevétel a kutatási keretprogramok felülvizsgálati módszerét részben vagy részlegesen hatékonynak minősítettük, mert előfordult, hogy az ellenőrzések nem nem mutattak rá azon tévedésekre vagy hibákra, ami a kezdeményezeteket sújtotta. A független számvevő széki vizsgálatokat is csak részben minősítettük hatékonynak hogyan lehetne a hibarány, csök, a hibarány csökken ugyan a, a keretprogramok területén, de a független számövő széki vizsgálatok alapján ez még mindig nagyon magas. Ez elég ö, sok vizsgálatban így volt. Nos, a számvevőszék véleménye a felülvizsgálati rendszer egyik fontos szerepet, de miután több éves stratégiáról van szó, ebben a pénzügyi évben nem tapasztalható javulás. Több éves alapon lehet remél, reménykedni pozitív tendenciákban. A szemövőszék felülvizsgálta a kutatási főigazgatóságok tevékenységét, és arra jutottunk, hogy az ügynökség, illetve a kutatási tanács esetében az auditok nem érték el a célokat, a megvalósítási ráta megfelelő volt a hatodik és hetedik keret program esetében, de 1500 olyan eset van, amikor, a, amikor nem volt megfelelő a keretprogrammal kapcsolatos extrapoláció, A bizottság információja szerint több mint 800 hasonló eset van még, ami a múlt évre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban is ajánlásokat fogalmazunk meg. Ötödik, az oktatási és kutatási területen további elemzést végeztünk, és a, a, a tranzakciók helyességét vizsgáltuk, és alapvetően azt találtuk, hogy bevált gyakorlatokról beszélhetünk. Nos, mi nyomon kísértük azt is, hogy a korábbi ajánlásaikat mennyire, mennyire fogadták meg. A kezdeményezetteket és az auditoriaikat ismételten emlékeztetni kell, hogy a jogosultságnak milyen szabályai vannak, Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a kutatási keretprogram koordináció, koordinátorai pontosan tudják, hogy milyen feladataik vannak, az ex-ante ellenőrzéseknek mi a jelentősége, ez a késlekedéseket jelentősen csökkentik, illetve az ex post auditot is segítik, és az extrapolációs eseteknek a végrehajtását csökkentik. Örülök annak, hogy a hogy a bizottság pozitívan fogadta ezeket az ajánlásokat, korábbi ajánlásokat. Üdvözlöm Gégen Quinn asszonyt, és örülök annak, hogy a bizottságbeli kollégák konstruktívan működtek velünk egy, együtt, és nem csak velünk, hanem az európai parlamenti képviselőkkel is. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen Balkó úrnak, a szemvevőszék tagjának ezt a bevezetést, ami az éves jelentést illeti. Most pedig tisztelt biztos asszony, Gögen Queen asszonyt kérem meg, hogy mondja el nézeteit, parancsoljon. Mr. Um, Pieper, dear Vice Chairs. Elnök úr, Piper úr, tisztelt tagok, tisztelt Balkó úr. Nagyon örülök annak, hogy megint itt lehetek, és reagálhatok a bizottsági mentesítés keretében a 2017 es évre nézve, válaszolhatok kérdéseikre. Um, szembeveszik éves jelentése megvan, és a kutatással kapcsolatos fejezetet taglaljuk. Most szeretnék néhány bevezető gondolatot mondani. Nagyon örülök annak, hogy a miniszterek tanácsa követte az Európai Parlamentet, és hivatalosan elfogadta a jogalkotási csomagot a Horizon 2020-as stratégiáról. Mint mindannyian tudják, a kutatás és az innováció nélkülözhetetlen előfeltételei a jövőbeni növekedésnek, foglalkoztatásnak, versenyképességnek, illetve a társadalom támasztotta kihívásoknak. A Horizont 2020-as stratégia legfőképpen a projektek eredményét hangsúlyozza a konkrét kutatási eredmények, innováció keretében és a gazdasági, szociális környezetvédelmi eredmények kapcsán ez a jelentés tervezetből is világosan kiderül, elnök úr, az Európai Unió finanszírozását az eredmények alapján kell megítélni. Az eredmények elérése és a hatás kifejtése azt jelenti, hogy a kutatókat a legjobb munkafeltételekkel foglalkoztatjuk, illetve az administratív akadályokat elhárítjuk róluk. A második jellemző a Horizon 2020-as stratégiának, és ez nagyon is szívügy a parlamentnek, illetve ennek a szakbizottságának, illetve nekem is szívügyem az egyszerűsítés a kedvezményezettek számára. A kutatási politikával foglalkozik a szemböszik jelentése. A hiba arány 3,9% a teljes fejezetben, ez magasabb, mint az elmúlt évben, de mint a szemböszikére felhívja a figyelmet és jelentésteve, a 813-as fejezetben ez a, bíró, bizó, a szemvőszéki metodológia megváltozásának köszönhető, ami a kutatási részt illeti a politikák finanszírozását a saját eredményeink támasztják alá. Az éves hiba arány 5%-ra becsültük ebben az évben, és ezt szeretnénk 3,5-4%-ra csökkenteni a korrekciók és a pénzek visszaszedése után. A források a hibáknál, minden típusú kedvezményezetnél érzékelhetőek, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a KKV-k és a keretprogram új résztvevőinél nagyobb a hiba felmerülésének kockázata. Tehát a kérdés, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy limitálja ezeket a hibákat, először is amint eh, a hetes kötetési keretprogram végéhez érünk, további um, módosítások eh, nem jelenthetnek opciót. Folyamatosan javítottuk a belső folyamatainkat, az exante ellenőrzéseket is beleértve a hibák csökkentése érdekében, illetve az idő csökkentése érdekében a szerződések kitárgyalásához és aláírásához, valamint a papírmunka elvégzéséhez. Folytattuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy jobb um, auditorokat, illetve függetlenebb auditorokat eh, bocsássunk eh, rendelkezésre, illetve megvizsgáltuk, hogy hogyan tudjuk a hibákat legjobbképpen orvosolni. A bizottsági főigazgatóság 24 eh, előadást tartottak, illetve meghallgatást, és körülbelül 3100 résztvevő volt ezeknek a konferenciáknak, a kezdeményezés jó fogadtatásra talált, és a számbevőszék agályaival is sikerült foglalkozni. Folytatjuk az ex poste e, ellenőrzéseket, és e, olyan esetben, ahol nem volt e, jogos a finanszírozás, ott megpróbáljuk visszakövetelni a támogatásokat, ez csökkenteni fogja a hiba arányt, a fennmaradó hiba arányt. Jelenleg nem volna okos, hogyha a kutatókra további adminisztratív terheket rónánk, például azzal, hogy növelnénk az auditok számát, illetve egyre több információt kérnénk tőlük még a kifizetések előtt. Én e tökélt vagyok, ami az áttekintést illeti, illetve a rendszerünk javítását a bizottságon belül, annak érdekében, hogy a hiba arányt a lehető legalacsonyabb szinten tarthassuk. Ami a jövőt illeti a bizottság, eltökélte magát a hiba arány csökkentése mellett, különösen ami a Horizont 2020-as stratégia egyszerűsítését illeti. A közvetlen költségeknél az általány bevezetése neked nagyon jó példája, a szemvőszeg és a bizottság auditorai rendszeresen találnak olyan uh, hibákat, amelyek a közvetlen költségek nyilatkozatában találhatóak. Ez a Horizont 2020-ra már nem lesz érvényes egyéb egyszerűsítések, az uh, egységes um, rátavezetését is uh, jelentik Nagyobb rugalmasságot szeretnénk teremteni, illetve a szerződéseket lehetővé tenni. A számbevőszék a hatos véleményében ezt üdvözöltek 2012-es évre nézve. A részvétel és a diszemináció szabályait a Horizont 2020-ra nézve is lefektettük. A tényleges közvetlen költségek voltak az egyik legnagyobb forrása a hibáknak. Vannak olyan források, amelyek elkerülhetetlenek. Végezetül pedig a tényleges költségek visszatérítése továbbra is általános szabály marad a támogatásoknál. Ez a, táma- ez a finanszírozási keret legjobb egyensúlyt teremti meg a felelősségre vonás és a résztvevő között. Egy ilyen finanszírozási mintánál természetesen mindig is lesznek hibák, erre felhívta a számvevőszék a figyelmet. A második éves jelentésében a kutatási főigazgató azt mondta, hogy a hiba aránya a KKV-knál kétszeres az átlagos értéknek, és az új résztvevőknél pedig háromszor akkora a hibák aránya, mint átlagban. Senki nem szeretné a KKV-ket és az első alkalma részlőket kizárni a kedvezményezettek köréből. Mindannyian egyetértünk, bizottság, parlament és a tanács, hogy a KKV-kat jobban kell támogatni, ez nélkülözhetetlen az innováció szintjének javítása érdekében az európai gazdaságban, és az új résztvevők számára történő megnyitás, a, a kutatási ehm, ágazat kiterjesztésében is nélkülözhetetlen. A kutatásnak több vetülete van, ez bonyolult terület, de nélkülözhetetlen a növekedés munkahelyteremtés szempontjából, és bizonyos eh, arányú kockázatot vállalni kell, hogyha komolyak vagyunk a célok elérésében. Egy megfelelő elfogadható hibarány elérése az egyik cél, másrészt pedig a versenyképes kutatási politika megvalósítása. Én meg vagyok győződve arról, hogy a Horizont 2020-as stratégia áttörést fog jelenteni hatékony beruházások lehetővé tételével. A javaslatok pedig segítik majd azt, hogy minden egyes euróért a legnagyobb értéket teremtessénk, hiszen az európai adófizetők pénzére figyelni kell. Végezetül pedig biztosítani szeretném önöket arról, hogy a megfelelő pénzügyi menedzsment mellett el vagyok tökélve a kitűnő kutatást, több innovációt és egy vonzó hozzáférhető kutató, kutatás és innovációs politikát is, annak érdekében, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni és növekedést. Azt gondolom, hogy sikerülhet az egyensúly megteremtése a két cél között, és az a 7 és 7-es kutatási keretprogram fennmaradó idejében és a Horizon 2020-as stratégia keretében sikerülhet ezeket a célokat elérni. Később szeretnék majd kitérni az egyes speciális kérdésekre. Első lépésben a bevezetőmet szerettem volna megtartani. Köszönöm szépen. Mrs. Commissioner Gögen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm Gégen Quinn asszony a nyilatkozatát. Megköszönöm azt is, hogy a teljesítmény alapú megközelítést ön is támogatja. Ez lesz az én jelentésemnek is a megközelítése, és már nagyon várjuk a fejleményeket. Kedves kollégák, most a vita következik. Ki kér következőként szót? Van-e valaki, aki szólni szeretne? Köszönöm szépen. Azokra a tranzakciókra szeretnék rákérdezni, amelyek esetében nagyon magas a kockázat. Meg tudná -e mondani, hogy mely fajta tranzakciók esetében beszélhetünk konkrétan magasabb vagy megnövekedett kockázatról? Köszönöm. Rendben, a következő Ján Mulder. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, vigasztalhat bennünket, illetve vigasztalhatja bizottságot, hogy a hiba arány alacsonyabb itt, mint a költségvetés egész esetén, már ez maga is eredmény, tekintve, hogy milyen összetett programról van szó, és hogy milyen nagyszámú szerződés tartozik ehhez. A kérdésem a számvevőszékhez és a bizottsághoz is a pénzügyi korrekciókra vonatkozik. Amikor hibaarányról beszélünk, akkor ebbe beletartoznak-e a pénzügyi korrekciók, avagy sem? És ha igen, akkor miért azt a módszert alkalmazták, amelyet alkalmaztak? A második kérdésem. Reális-e elvárni azt, hogy az általános hibarány 2%-ra csökkenjen. Évről évre azt halljuk a bizottság részéről, hogy nem érték el ezt a célt, miért nem érték el, illetve hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy elérjék. Már sorban 19-szer nem sikerült elérni a cél, kitűzött célt. Remélhetjük-e, hogy valaha elérjük, vagy pedig ki kellene mondani, hogy a két százalék nem realisztikus, és e- ebben az esetben meg kellene határozni egy új célkitűzést. Köszönjük, Ines Ayala-Sander. Gracias, presidente. Sí, yo... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a szembevőszéknek és biztos asszonynak a nyilatkozatát. Nagyon fontos témáról van szó, hiszen a 2012-es évről beszélünk, de az Európai Unió jövőjéről és a KKV-k jövőjéről is gondolkodnunk kell. Nos, először a szemövőszék képviselőihez intéznék egy kérdést. A 2012-es mentesítés ezen fejezete 49%-os hiba arányt mutat, ez ugyanaz, mint a kap esetében. Az új módszertan vajon megváltoztatta ez arányt a múlthoz képest, tehát a, a kap ugye a számbevőszék egyik képviselője azt mondta az imént, hogy megváltoztatták a módszertant, vajon van-e hatása ennek a megtalált hiba arányra, a hiba gyakoriságára, erre a 49-es arányra. Tehát a változások vajon a, hib, a, met, a a megváltoztatásnak köszönhetve, vagy valami másnak? Értem én az imént elhangzott magyarázatot, de számvevő széktől kérdezem, hogy ez egy megbízható arány, avagy módszertani probléma van. Biztos asszonyhoz fordulva kérdezem, a spanyol sajtóban olvastam, hogy létezik egy tagállami lebontása a kedvezmények, kedvezményezeteknek. Ön erről be tudna számolni? Ez ugye a nagy közönség számára, a nagy közönségnek szóló kérdés leginkább. A tranzakciók esetében a nem számosítható költségek esetében melyik ágazat viseli a legnagyobb kockázatot, és a, két, a Horizont 2020-as programban mit érdemes kijavítani? Délen nagyon komoly gondot jelent a késedelmes kifizetés, tehát a közigazgatás nagyon késve fizet a KKV-knak, ez mondjuk északon is probléma, de délen még nagyobb gond. A KKV-knak juttatott késedelmes kifizetések esetében lehet-e valamit tenni, lehet-e javítani az arányon, a Horizont 2020 elvileg ebben majd segít, de milyen egyéb tanácsai vannak még. Aztán megpróbálunk minden megtenni azért, hogy a rugalmasság kérdését megoldjuk. A kedvezményezettek nagy része panaszkodik erről, vagy ezzel kapcsolatban. A szokásos programozáshoz képes volt-e valamilyen váratlan körülmény, vagy ha lenne ilyen, akkor lehet-e rugalmasan alkalmazni a programokat? Ilyeténképpen bármilyen előrelépést el lehet-e érni? Egyébként pedig gratulálok a biztosasszonynak, hiszen rendszerszeri javulás történt, illetve az éves jelentéssel kapcsolatban is. Évek óta ez a legjobb jelentés, amit olvashatunk, és ez mindenképpen siker. Nagyon szépen köszönjük. Andreasen kolléganő a következő. Köszönöm szépen. Én is a 49%-os gyakoriságra szeretnék utalni a hibáknál, a tranzakcióknál, amelyeket a számvevőszék auditált. Amikor ön mintát vesz, és 50% a, a tranzakciók 50%-ánál probléma van, akkor ez nagyon rossz képet fest arról, hogy a projektet hogyan kezelik. Felmerül bennem a kérdés, hogy a biztos el tudnám magyarázni azt, hogy a Horizont 2020-as stratégia hogyan fogja kezelni ezt a problémát. Hogyan járulhat hozzá a hiba arány csökkentéséhez a tranzakcióknál? Amikor az egyszerűsítésről beszélünk, a szabályok egyszerűsítéséről, erről az elmúlt tíz évben szó van, és mindig elhangzik az, hogy az egyszerűsítés, ami eddig megvalósult, nem elég, elégséges, nem elegendő. Tehát szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy a Horizont 2020-as stratégia hogyan hivatott a problémákat megoldani. És ehhez kapcsolódóan utalnék a KKV-kkal kapcsolatos problémákra is. Úgy tűnik, ami az átlagos hiba arányt illeti, illetve ennek megkétszereződését, Kérdésem, hogy hol van a probléma? A KKV-kban? Vagy a bizottságnál keressük a problémát, és a bizottsági szabályozásokban? És az Európai Bizottság felelősségvállalása is felmelül. Ők ugye azt mondták, hogy egyszerűsíteni fogják a szabályokat, de azt gondolom, hogy a KKV-knak igenis figyelemre, kell, figyelemre van szükségük, oda kell figyelnünk rájuk, hiszen ők fogják a növekedést eredményezni, tőlük várjuk a növekedést az európai gazdaság számára. Tehát milyen speciális intézkedéseket lehet hozni ezen egységek számára? Köszönöm. Köszönöm szépen, Andreas asszony. Én is szeretnék egy kérdést intézni a biztoshoz, ami kapcsolódik is ahhoz, amit Andrászon asszony említett. Biztos asszonyon utalt arra, hogy az egyszerűsítések, amelyeket a Horizon 2020-as stratégia keretében eh, végeznek, az ön véleménye szerint a hibarány csökkentését kell, hogy eredményezzék. Kedvezményezettekkel, a KKV-kkal vitázunk a hetes kutatási keretprogramról, és panaszkodnak amiatt, hogy az előírások nehezek. Egy rendezvényen nemrégiben azt mondták nekünk, hogy nem hozzáférhetőek ezek az előírások minden nyelven, illetve amiatt is panaszkodtak, hogy bizonyos szabályozásokat utólag változtat meg a bizottság. Hát van egy kérdésem önhöz. Tehát ezek, ezeket önök ismerik -e, ezeket a problémákat, és milyen lépéseket szeretnének tenni annak érdekében, hogy a jövőben megbízható módon értelmezhetők legyenek a szabályok. Tehát a 2014-es 20-as időszak között a bizottság például tervezze kiadni egy kézikönyvet a pályázók számára, amelyet letölthetnek az internetről, és ahol egy kötelező érvényű definíciója szerepel a jogi kifejezéseknek, és ezt a felhasználó lehívhatja. Köszönöm szépen. Megkérdezem a jelentéstövőt, hogy van-e hozzáfűzni valója ezen a ponton. Piper úr. A kollégák eh, kitértek az eddigi hiányosságokra, és azt gondolom, hogy itt eh, ez a piros vonal érzékelhető, ami végigmegy. A folyamaton a szembevőszék és a bizottság közötti konfliktus az általán jellegű korrekciókat érinti. Ezeknek vagy, vagy van hatása hibarányra, vagy nincsen. Nem szeretnék eh, kardot törni senki mellett, viszont tudni szeretném azt, hogy a szék, illetve a bizottság ezt eh, hogyan értékelik, illetve hogy nézeteink közelíthetőek. Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás, de még esetleg egy eh, kiegészítés a Szender kollégának parancsoljon. Köszönöm. Piper úrhoz kapcsolódnék én is kíváncsi vagyok arra, hogy az ex post mechanizmus mennyire hatékony, úgy tűnik, hogy bizonyos problémákra nem tud rámutatni az ex post módszer, hanem csupán az ex ante. Hát jó lenne, hogyha a korrekciók egyszerűsítéssel megoldhatóak lennének. Így ez nyilván kedvezne a KKV-knak. Nem tudom, hogy az egyszerűsítés jelente kockázatot a jövőre nézve. Egy ilyen javulásra járó mechanizmus milyen negatív következményekkel járhat rövid távon. és milyen hatással lesz ez a Horizont 2020-ra? Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. Kérném a biztos asszonyt, hogy amennyire lehetősége van rá, válaszolja meg a kérdéseket, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég sok kérdést vetettek fel, de többségükön keresztül ugyanaz a vezérfonal húzódik végig. Úgy látom, mindenkinek ugyanazok az aggájai. Nem sorrendben válaszolok. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy miért nincs egyfajta kézikönyv, amelyet az, az érintett körök rendelkezésére bocsáthatnánk. A Horizont 2020 portáján hozzáférhető lesz egy ilyen jellegű kézikönyv. Azért tudom ezt elmondani, mert láttam már a portál tervét, sokkal felhasználóbarátabb lesz a felület, sokkal áttekinthetőbb lesz, és könnyebben megtalálják majd az érintettek azt, amit keresnek a portálon. A kézükönyv ott lesz megtalálható a pénzügyi előírások menüpont alatt. A jelentéstevő felvetett a kérdést, hogy mit teszünk a visszaeső visszaesőkkel, azok tehát, akik visszaeső módon szegik meg a szabályokat. Nos, az általunk foganatosított lépések esetében arra számítunk, hogy ennek lesz pozitív hatása, kockázat alapú auditokat is alkalmazunk, és bizonyos szankciók alkalmazására is lehetőség nyílik. 2012-ben 6 milliós euró, eurós összeget szabnánk kibüntetésként. Ami azt a kérdést illeti, hogy az FP7 esetében miért vannak különböző szabályok, illetve miért lehet ezeket különbözőképpen értelmezni, és mit teszünk a Horizon 2020 kapcsán, hogy ezt megakadályozzuk, ezzel kapcsolatosan azt tudom elmondani, amit már tavaly is elmondtam a mentesítés kapcsán. Lesz egy közös támogatási központ, amelyet a Kutatás és Innovációs Főigazgatóság fog irányítani. Itt az üzleti folyamatok a jogi kérdések, a, az IT és az auditálási témák összpontosulnak majd. Ezáltal koherensebb válaszadás és reakció lesz lehetséges, átfogóbb képet kapunk a helyzetről, és nem áll majd elő az a helyzet, ami korábban előállt, nevezetesen, hogy attól függően, hogy mely főigazgatósággal volt az embernek dolga, attól függően értelmezték a különböző szabályokat. Így tehát most a bizottság úgy döntött, hogy a helyzet legyen világosabb, és ezt így kívánja elérni. Ami az ITER felelősségét illeti, azt hiszem tavaly Greszle asszony szintén feszegette ezt a kérdést. Akkor azt mondtam, hogy Öttinger biztos úrnak egy karácsonyi ajándékot adtam át, és a dobozban, a csomagolásban az ITER volt megtalálható. Ha megnézzük a többéves pénzügyi keretről szóló vitákat, akkor kiderül, hogy a bizottság eredeti javaslata az volt, hogy az ITER helyezkedjen el az MFF-en kívül. Ezt nem hagyták jóvá társjogalkotók, azonban történt egy másik nagyon jó dolog, már nem a kutatás és innovációs költségvetéshez tartozik az ITER, ami azért jó, mert ezt a költségvetést immáron nem terheli. Saját külön költségvetési sor vonatkozik rá, amely az MFF-en belül található meg, de nem a Horizont 2020-on belül. De, mint ahogyan mondtam, az iterért Öttinger biztos úr felel. Ami a hibákat illeti, többen is felvetették a kérdést, hogy hol található a legnagyobb hibakockázat, Mit teszünk ezzel kapcsolatosan? Bevezető megjegyzésem során már kitértem erre. Természetesen a személyzettel összefüggő költségek, az indirekt költségek, ezek mind-mind olyan kérdések, mind-mind olyan területek, ahol felmerülnek a kockázatok, ezek a legmagasabb kockázatú tranzakciók tulajdonképpen. A bizottság erre már több ízben rámutatott. Ezért harcoltunk a parlament támogatásával, azért, hogy legyen egy általány. Nagyon nagy kihívás volt ez a tanácson belül, a parlamenten belül is voltak nagyon élénk viták erről, de azt hiszem, hogy végül a hiba arány csökkentésének célja lebegett mindenki szem előtt, így tehát ezben sikerült megállapodni. Ami a arányt illeti, illetve a lebontást, 49% a személyzeti költségek területén merült föl, valamint a többi területen 27,3, illetve volt tapasztalható, ebből is világos, hogy hol merültek fel a hibák többségükben. Többen is kérdeztek arról, hogy realisztikus-e a kétszázalékos célkitűzés a arány esetében, illetve elmondták, hogy nem az. Nagyon nehéz, sőt lehetetlen kétszázalékos hibarányt vagy alacsonyabb hibarányt produkálni. Ezt valóban érdemes lenne tüzetesen elemezni. Mint ugyan tudják, az elmúlt évek során volt egy élénk vita arról, hogy mi lenne a tolerálható hibaarány, de ennek nem volt eredménye, mint ahogyan önök is tudják. Valóban érdemes lenne megnézni ezt a kérdést, nevezetesen, hogy lehetséges a kétszázalékos hibaarányt elérni. A szenvedőszék, önök és mi is felvetettük ezt a kérdést. Kell-e tehát? Meg kell-e kérdőjeleznünk ezt a kétszázalékot tekintettel arra, hogy nem tudunk kétszázalék alá menni? Talán igen. Talán a parlament és a szenvedőszék is segíthetne nekünk ebben a munkában. A Horizont 2020 kapcsán úgy gondoljuk, az egyszerűsítés területén sikerül előre haladnunk, ezzel is hozzá tudunk járulni az alacsonyabb hibaarányhoz. Tudom, hogy Andrászen asszony mondta, hogy állandóan az egyszerűsítésen dolgozik a bizottság. Személy szerint 2010 óta dolgozom az egyszerűsítésen folyamatosan, és az egyik legna- legnehezebb és legnagyobb feladat valóban az, hogy egyszerűsítést érjünk el, de a bizottság lépéseinek nagy része azt hiszem hatékony volt, és remélhetőleg az én utódom majd konkrét példákkal is szolgálhat majd a parlamentnek arról, hogy hogyan tudott ez az egyszerűsítési folyamat hozzájárulni a hibarány csökkentéséhez. Azt hiszem válaszoltam a legtöbb kérdésre, ha valamit kifelejtettem, akkor vessék fel kérem újra. Köszönöm. Elnök. Azt hiszem, egy kérdés maradt nyitva az általány összeggel kapcsolatosan. If I could have the question again, please. Ha újra megkaphatnám a kérdést, az segítene. Piper úr, pontosíthatná a kérdését? A szembevőszék nem hajlandó az általány korrektúrákat elfogadni, Ez azt jelenti, hogy ezen korrektúrák alapján a hiba arányt nem korrigálja lefelé, és ragaszkodik a saját módszeréhez. Ez egy olyan konfliktus, amelyel bárhatóan foglalkoznunk kell az elkövetkezendő évek során. Ezért kérném azt, hogy talán lehetne azon túlmenően, hogy megértik egymás álláspontját, valamiféle megállapodást elérni. Biztos asszony? Mi a kutatás és innovációs DG-ben nem alkalmazunk általány alapú korrekciókat. Mi a helytelenül kifizetett összegeket korrigáljuk, mi így működünk. és nincs konfliktus a számbevőszék és a bizottság között ebben a konkrét kérdésben, e fejezet tekintetében. Mhm. Okay. yeah, the, the flat rate correct. Ami az általány alapú korrekciókat illeti, hát itt mindig van vita. Nyilvánvalóan máshogy közelíti meg ezt a kérdést a számbevőszék és az Európai Bizottság. Nem tudom, Bálkó néhány mondatban elmagyarázhatná az ön szemszögéből, hogy mi a helyzet? Hogy akkor parlamentként független képet kaphassunk erről. Köszönöm szépen. Néhány szóval válaszolnék a kérdésre. Azt hiszem, önök képviselők fején találták a szöget ezzel a kérdéssel. Mulder úr kérdésére válaszolva, a pénzügyi korrekciók és pénzügyi korrekciók, az első fejezet foglalkozik ezzel, a beszedett összegek és a pénzügyi korrekciók, különböző mechanizmusok. Itt már, ezt nagyon jól megvan itt magyarázó. És azt hiszem a bizottság válasza is ezen alapulna. A becsült hiba ráta nem tartalmaz korrekciókat, csak a bizottsági maradvány hibarány tartalmazza ezt. Talán biztos asszonynak is van erről mondandója. A kollégáival, az a munkatársaival ezt többször megvitattuk már. A számvevőszék az anyagi korlátot a nemzetközi audit normáknak megfelelően szabja meg. Jelenleg ezt az arányt alkalmazzuk. Az audit kollektív munka, így aztán kollégáimnak szeretném átadni a szót, akik közreműködtek ebben a folyamatban. Orbanics úr! Kérem válaszoljon Ayala Sender asszonynak és Piper úrnak, utána pedig az osztályvezető úr következik, Hádli úr. Köszönöm szépen. Visszatérve arra, hogy a tranzakciók 49%-a eh, tartalmazott hibát, ez 2011-ben és 2012-ben is így volt. Nem halljuk a hozzászólót. Mikrofont kérünk ez a tranzakciók, ez azon tranzakciók aránya, ahol kvantifikálható vagy nem kvantifikálható hiba vagy hibák voltak. Lehet, lehet elképzelhető, hogy itt túlságosan ö, nagy összeget kértek számon, vagy túlságosan kicsi összeget. Tehát minden ilyen hibát hibának hívunk. 3,9% a, a hiba. Valaminek nincs anyagi következménye, valaminek van. Ezekről, aminek nincs annak berről, arról be sem számolunk, tehát különbség van a hiba arány és a hiba gyakorisága között. 2011 és 2012-ben akkor volt a hibák gyakorisága, szerintem hogy is fogalmazzak, hát az ember megdöbben ezen az egybeesésen, mind a kétszer 49% volt, de közben volt egy mozertani váltás. Tehát 2012-ben ez mondjuk csak a clearingekre volt hatással, de azt nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi a kapcsolata vagy miért van az, hogy a régi módszerrel is, meg az új módszerrel is pont 49%-os hiba gyakoriság adódott. Nézzük a korrekciókat. Balkó úr is említette, a korrekciókat nem vesszük figyelembe, amikor megállapítja a számvevőszék az éves hibarányt. A bizottság ex foglalkozik ezzel, a bizottság reprezentatív hiba arányában sincsenek benne, de a maradék hiba arányban benne vannak. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, most az osztályvezető következik. Köszönöm szépen. Sokat nem tudok hozzátenni. A 49%-os hiba gyakoriságra utalnék még egyszer. a tranzakciók ekkora százalékában találtunk hibát, szerintem ez nincs összefüggésben a mozertani változásról. Szerintem ez normális állapot, figyelembe véve a mozertani váltást. A tranzakciók szabályszerűségének a képen nem igazán változott 2011-ről 2012-re. Valkó úr említette azt is, hogy a korrekciókat mikor veszük figyelembe, illetve hogy az auditáló auditálásra vonatkozó szabványokat alkalmazzuk. Az első fejezet, első melléklete, melléklete egyébként egy nagyon jó áttekintést ad a módszert arról. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönjük a magyarázatot, a kiegészítést. Biztos asszony. Mi a bizottság álláspontja? Semmiféle különbség nincs a számvevőszék és a bizottság álláspontja között, de egy dologra hadd reagáljak. Késedelmes kifizetések. A hetedik kutatási keretprogramban van, 45 nap volt a prefinanszírozási határidő, ezt a következő programban 30 napra akartuk csökkenteni, e, a 150 napos határidőt pedig, ami a hetedik keretprogrammal volt, most 90 napra szeretnénk csökkenteni, tehát jó úton haladunk. Um, now, colleague Mulder. Mulder kolléga szeretett volna még szót kérni. Csak két megjegyzésem van. Én nem vagyok pénzügyi szakértője a témának, és szembeőszék szaktudásával nem érhető az én tudásom. Viszont, hogyha a metodológiát az egyik napra a másikra változtatjuk meg, nyilván erre szükség van, akkor azért ezt megnehezíti azt, hogy összehasonlítsuk egymással a hibarányokat. A számbevőszik azt gondolom nem veszi figyelembe a pénzügyi korrekciókat. Ez azonban nem tűnik logikusnak a számomra, hogyha 4%-os a hibarány, akkor a pénzügyében, amikor a hibákat elkövetik, eh, és itt kiigazításra kerülnek, akkor ezzel csökken a arány. Tehát a pénzügyi korrekciók figyelembevétele logikus lépés volna, és csak a fennmaradó arány menne át a következő évre, de lehet, hogy majd később még meggyőzhető leszek. Elnök, köszönöm. Ajala Sanders képviselő. Köszönöm szépen hálás vagyok a biztosasszonynak a kisfelemes fizetésekkel kapcsolatos erőfeszítéseid, A teljes programra vonatkoznak ezek a számok, avagy konkretizálják, hogy a KKV-kra milyen szabályok vonatkoznak, tehát ez csak a KKV-kra vonatkozik, nekik még nehezebb egyik pénzügyi évről a másikra átérni, tehát sikeresen lezárni a pénzügyi évet hogyha több mint három hónap a fizetések határideje. Azt hiszem, hogy sikeres volt az ebéli, az ebéli tevékenysége, az itt erről van szó. Nos, az a kérdésem, hogy, hogy az ITER mennyiben élvez kivételt, hogy egy hatalmas dimenziójú projekt. Most a bonyolultságának megfelelő elbírálásban részesül, tehát helyes, hogy kívül van a kutatási programokon. Van-e arra vonatkozó elképzelése, hogy van arra esély, hogy más ágazatok is erre a sorsra jutnak? Vagy a számbevőszék mit gondol erről? Hol van még arra lehetőség, hogy javítsuk a hatékonyság ellenőrzését? Köszönöm szépen. Piper kolléga, nincs több kérdése? Akkor Krém biztos asszonynak adom meg a szót még egyszer. Először a második kérdésre reagálnénk. Természetesen bizonyos fajta kockázatok mindig meg fognak maradni, mint ahogy ezt bevezetőn már mondtam. És a személyes költségeknél itt a kockázatok aránya igen magas és azt gondolom, hogy jelentős lépéseket hoztunk az új programoknál, és megpróbáltuk ezeket eh, a lehetőségek szerint legalacsonyabb szintre vinni, ami pedig a kifizetési céleket, célokat illeti, ezek nem csak a KKV-kre vonatkoznak, hanem a teljes programra, az összes érintetre nézve igazak. Oké, okay, ha hát Balko, bitte. Balko úr. Müller úr felvetésére reagálok. Azt gondolom, hogy az Európai Unió teljes kiadásait kell néznünk. Megnézzük akkor az audit költségvesét. 178 milliárd euró volt. Ez a megközelítés csak. 11 milliárdot érint a kiadásoknál kutatásban, és 6 milliárdot a külső segítségnyújtásnál, tehát 17 milliárd euró ez összesen, amelyeket a metodológia megváltoztatása érint. És azt gondolom, hogy ez a megközelítés összhangban áll azokkal az elvekkel, Tehát az adott év korrekcióit nem vesszük figyelembe. Ennek a, a metódusnak egy további előnye az, hogy a megosztott, nem megosztott menedzsment részeket egymással összevethető alapon hasonlítjuk össze egymással. Urbani Csúr mindjárt kiegészít, hiszen itt egy kollektív megközelítésről van szó a probléma megoldásában. Oké, tamit damit äh, Elnök, köszönöm szépen. Ezzel ezt a vitapontot lezárhatjuk. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Köszönjük ezt az értékes vitát azokról a kérdésekről, amelyeket előzetesen eljutattunk önhöz. Várjuk a következő lehetőséget, és a barát a projekteknél az egyszerűsítésen nagyon sok sikert kívánunk ennek a projektekhez. Köszönjük szépen, és legközelebb találkozunk. Ja, Köszönöm szépen Balkó úr jelenlétét és illetve munkatársai jelenlétét, és ezzel hármas napi rendi pontot le is zárnám. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez a 2012-es éves jelentés az Európai Beruházási Bankról, de ezt elhalasztottuk. El kellett, hogy halasztuk a jelentéstől a kérésére. Wären wir auch praktisch schon am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Ezzel tulajdonképpen elérkeztünk az ülés végéhez. A következő ülésre december 16-án kerül majd sor. Három órától. Ja, vielen Dank. Ich Köszönöm szépen, lezárom az ülést. Sorry.